Oh, Jó napot kívánok képviselőtársam. A következő napi rendi pontunk, ami majdnem időben indul, a szóbeli választ igénylő, a tanácsnak címzett kérdések. Címet viseli, üdvözlöm a miniszter urat. A spanyol elnökségnek feltett első ilyen kérdések alkalmával. Vegyük sorra a kérdéseket. Az elsőt Atondo úr tollából született, azonban nem, mivel büntetőjogi kérdéseket tartalmaz, ezért nem e, engedhető meg feltétele most. Kedden tárgyaltuk ezt, úgyhogy ebből a második kérdésre ugorhatunk, melynek szerzője Mitchell úr, tárgya pedig a hitelválság, meg a vállalatoknak nyújtott hitelek. Miniszter úr, öné a szó, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja a miniszter úr. Annak problémája, hogy biztosítsuk, hogy a vállalkozások tőkéhez jussanak, illetve a tagállamok ilyen irányú lépései olyan téma, ami már egy ideje foglalkoztatja a tanácsot, ezt önök is tudják. Tavaly év januárjában a tanács és megfigyelte, hogy a tagállamok lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a hitelpiacot hitelpiac blokádját megszüntessék. Tavasszal pedig az Európai Tanács már kimondta, hogy mennyire fontos a gazdaságélénkítési intézkedések bevezetése, és felkérte a bizottságot és a tanácsot, hogy az elfogadott intézkedések hatékonyságát vizsgálja és tájékoztassa a júniusi tanácsülést. A júniusi tanács pedig valóban értékelte ezen intézkedések hatékonyságát, melyek célja a pénzügyi ágazat támogatása, illetve a pénzpiacok stabilitását vizsgálták. Ennek az eredményeit pedig egy jelentésben tették közzé az Európai Tanács irányába, illetve a miniszterek tanácsa részéről az Európai Tanács irányába, és ez egy pozitív üzenetet tartalmazott ez a jelentés. Azt mondta, hogy a tagállamok garanciákat vállaltak az újratőkésítésre, itt tehát ennek kulcs szerepe volt hogy megfordítsák a hanyatlás és spirált. Talán emlékeznek rá, hogy 2008 végén úgy tűnhetett, hogy a pénzügyi rendszer összeomlik. De ennek pozitív kihatása is voltak, hogy a bankok hozzáférhettek a globális finanszírozásra, ugyanakkor viszont a reálgazdaságnak biztosítottak pénzáramlatot. A tanács pedig megfigyelte tehát, megállapította, hogy a tagállamok pozitív lépéseket tettek ezen a téren. Jelen pillanatban a bankágazat nagy nyomásnak van kitéve ezzel a témával kapcsolatban. És ezért történt meg, hogy a tanács arra kérte a tagállamokat, hogy tőkésítsék újra a pénz, pénzügyi rendszerüket hogy a hitelnyújtás újra megvalósuljon. Decemberben pedig a tanács látta, hogy a tagállamok számos intézkedést hoztak a pénzügyi stabilitás visszaszerzése érdekében. Jól lehet, a fellendülés még egy kicsit törékeny volt. És arra kérték az európai pénzpiaci felügyeleteket, hogy a kiegészítő hitelek lehetőségét és azok garanciáit figyeljék meg számos intézkedés született, nyomonkövetési intézkedés, a tanács végezte el ezeket, az Európai Tanács, és ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy javult az Európai Központi Bank által adott lehetőség a banki likviditás javítása tekintetében, illetve a banki hitelek nyújtása tekintetében. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, miniszter úr. Biztos vagy benne, hogy Mitchell úrnak lesz követő kérdése. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a miniszter úrnak is a válaszát. Hadd mondjam el a miniszter úrnak, hogy egyes bankok, nem az összes bank, de sok bank felelőtlenül járt el a növekedés időszakában, és eh, néhány bank, nem az összes, de sok bank továbbra is felelőtlenül viselkedik, akkor, amikor éppen kibontakozóban van egy fellendülés. Eh, Dublinban egy eh, cég, amelynek a vezetője rendkívül ügyesen végzi a munkáját, nem hogy új hitelt nem kapott, hanem valójában a hitel keretét csökkentették. Egy olyan vállalkozásról van szó, amely életképes, amely simán túlélné ezt a válságot, és a bankok hozzák nehéz helyzetbe kérem, mondja meg a bankoknak, hogy az államok és az EU pénzt adott a bankoknak, azt várjuk el tőlük, hogy ne a részvényeseik érdekében használják fel ezeket, hanem a vállalkozók érdekében. Mitchell úr, hadd emlékeztessem, hogy fél perc, tehát kapnak a pótkérdésre a képviselők, kérem ne lépjék azt túl, miniszter úr válaszolhat. Sí, eh, señor. Igen, tisztelt képviselő, elnök asszony. Azt mondhatom el, hogy a tanács szempontjából, az európai intézmények szempontjából azt hiszem, hogy nagyon jó lépések történtek, és hozzájárultunk ahhoz, hogy ne omoljon össze a gazdaság likviditása. Az ECOFIN figyelemmel kíséri a tagállamok által hozott intézkedéseket, ezt rendszeresen megteszi egyébként. Az ECOFIN jelen pillanatban azzal foglalkozik, hogy megnézze, hogy a kezesség hogyan alakul a bankrendszerben, hogy vannak-e korlátozások a pénzügyi szektor egyes vállalatainál, és hogy a finanszírozást, a, kredi, a hitelfinanszírozást hogyan valósítja meg az Európai Központi Bank. 2009. decemberében az LKB elnöke Trisé úr azt mondta, hogy nincsen semmilyen korlátozás, tehát a bankrendszer vehet fel hitelt az Európai Központi Banktól. Az lehet, hogy vannak olyan bankok, amelyek nem fordulnak az LKB-hez, azaz ő dolgok, de az LKB részéről semmiféle korlátozás, hitelkorlátozás nincsen. Minden esetre természetesen a tanács. Az Európai Parlamenttel együtt készen áll arra, hogy felülvizsgálja azokat az irányelveket, amelyek a pénzügyi felügyeleti rendszerre vonatkoznak, illetve bármilyen más kezdeményezésre, amelyeket a bizottság tesz. Uh, Köszönöm szépen. Nincs pótkérdésre igény. Ehhez kapcsolódik az öné, amely jelentkezik? Ah. Mrs. Chris, please. Chris képviselő. Si. Uh, une des priorités de la Nos, a tanács elnökségének egyik prioritása az, hogy az EU szerepét megerősítse a nemzetközi szintéren, eh, Latin Amerikában. De miről is beszélünk eh, valójában, hiszen a demokrácia és az emberi jogok érdekében kellene fellépnünk felhasználják-e a megállapodásokat annak érdekében, hogy előmozdítsák az emberi jogokat. Perúra gondolok elsősorban, ahol a baguai események megmutatták, hogy egy állam milyen borzalmas módon tud összefogni nemzetközi nagyvállalatokkal a benszülöttek ellen, érdekei ellen. Egy másik példa Kolumbia, ahol a szakszervezeti vezetők számára veszélyes az élet, sokukat meg is gyilkolták. A nemzetközi kapcsolatok eh, homlokterébe állítja -e eh, az emberi jogokat. Elnézést, Elnézést de a kérdés egyáltalán kapcsolódik az, az eredeti beadott kérdéshez. Nem tudom, vette részt már ilyen ülésen. Eh, a szabály az, hogy a fő kérdéshez tematikailag kapcsolódó pótkérdést lehet feltenni. Az öné nem volt az, úgyhogy abszolút nem elfogadható kérem, hogy nézze át a szabályokat. Tehát pótkérdést nem jelentkezett senki az előző kérdéshez kapcsolódóan. So I'm going to Úgyhogy folytatjuk. Ha csak van sem még kérdés, mely a hitelválság és a vállalatoknak adott hitelek kérdéséhez kapcsolódik. Zemka úr, az öné olyan? 30 másodperce van akkor, hogy feltegye. Mi a tahagyi, atos, já ja mam następujący... Nos igen, erről szeretnék beszélni. A következő kérdésem van. Tudjuk, pontosan tudjuk, hogy a helyzet a különböző tagállamokban nagyon eltérő. Ezért is teszem fel a következő kérdést Görögországgal kapcsolatban ugye hiszen ott a legsúlyosabb a válság eh, manapság. Van-e eh, különleges akcióterv Görögországra vonatkozó? Thank you, minister. Köszönöm, miniszter, hogy válaszol. Bien, eh, yo creo que... Nos, azt hiszem, hogy van egy kiegészítő kérdés, ami pontosan ezzel foglalkozik a képviselőtől. A képviselőtől azt kérném, hogy várja meg azt a pillanatot, amikor csoportosan fogok beszélni pontosan erről a témáról. Can you say to which question meg tudnám mondani, hogy melyik kérdésre gondol, csak hogy a képviselőtársam tudja, hogy mindig kell várja, mire oda jutunk arra a kérdésre, amely kapcsolódik az üvéhez. Ez a pregunta numero 9. Ez a kilences kérdés a listában, illetve nyolcas kérdés is talán ehhez kapcsolódik. Rodik Ratza Szagaropoló asszonytól az euróvezet szerepe Görögország pénzügyi helyzetének keretében. Rendben, akkor a kérdés feltővé is úgy látom, hogy elfogadja ezt a megoldást. Úgyhogy most lépjünk tovább a következő kérdésre, hogy valamiféle rendet tartsunk az ülésem. Poszelt úr a szerzője a következő kérdésnek mely Koszovó Európai Uniós integrációja tárgyában született. Miniszter úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. A tanács mindig azt mondta, hogy természetesen a külpolitikai orientáció részét képezi ez, szomszédsági politika részét ebben az esetben, illetve a bővítési politika részét is képezi. Mindig elmondta, hogy a Nyugat-Balkánra európai perspektívát kell vinni. És így módon pedig nemrégiben a tanács decemberi ülésén ratifikálták annak szükségességét, hogy egyenlő feltételeket kell megkövetelni a stabilitási és társulási folyamatban az egész Balkán számára. Ami pedig Koszovót illeti, Koszovóval kapcsolatban a tanács már észrevételezte, hogy a tagállamok a nemzeti gyakorlatnak és a nemzetközi jognak megfelelően jártak el az egyoldalú, a függetlenség egyoldalú kikiáltását jelen pillanatban a Nemzetközi Bíróság vizsgálja. Minden esetre a tanács mindig figyelembe vette Koszovót a Balkán politikájában, és konszenzus alakult ki a tagállamokban ezzel kapcsolatban, például ami a vízumliberalizációt liberalizációt illeti, Koszovót is érinteni fogja ez, mindig így gondolt erre a tanács, és nagy örömmel fogadta a bizottság közleményét, amely arról szólt, hogy hogyan lehet a politikai és szociogazdasági fejlődést biztosítani Koszovóban, milyen támogatásokkal. A tanács bizottságot felkérte arra, hogy vizsgálja meg, hogy Koszovó hogyan tud közelebb kerülni az Európai Unióhoz. A tanács arra biztatta a bizottságot, és ezt konszenzusban tette, hogy Koszovót támogassa abban, hogy bekerüljön az Európai Uniós programokban, az előcsatlakozási eszköz alkalmazásával, illetve a társulási megállapodás megkötésével. Ez pedig a legutóbbi Európai Tanács decemberben szintén megerősítette. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm. Posselt úr, kíván kérdezni? Köszönöm, miniszter úr, a válaszát. Két konkrét pontot szeretnék világosabban látni. Először is Ön úgy gondolja hogy a spanyol elnökség alatt sikerrel járunk-e abban, hogy a vízumrendszert könnyítsük Koszovóval szemben, hogy a Koszovó nem maradjon börtön az egyébként szabaddá vált Balkánon, és mit tesz annak érdekében, hogy azon tagállamokat, amelyek nem ismerték el Koszovót, arra rávegye, hogy elismerjék a koszovói, koszovói jogállását. Első kérdés azonban a vízumkönnyítéssel kapcsolatos. Elnök, miniszter úr, önél szó. Sí, he citado el régimen. Igen, utaltam már a vízumrendszerre az előbbiekben. A tanács kifejezte azon óhaját, hogy Koszovó is részesüljön a vízumrendszerből, hogyha a teljes régióban liberalizálják a vízumokat. Talán tudják, hogy a bizottság is dolgozik már ennek részletein, Először is megkönnyíteni kívánja a vízumokat, utána pedig liberalizálni azokat, és egy javaslatot fog tenni a tanácsnak. Természetesen egyéb feltételeknek is meg kell felelni. Ezzel kapcsolatban a tanács együttműködik az érintett országokkal, Koszovóval kapcsolatban, és rendszeresen tájékoztatja a tanácsot. Az az elképzelés, hogy vízumliberalizáció valósuljon meg, és azt kibővítsük az Európai Unió szomszédsági régióra. Ez egy olyan elképzelés, amelyel egyetért a tanács, a spanyol elnökség, és ez egy olyan politikai irányvonal, amelyet feltétlenül elő kell mozdítanunk az elkövetkezendő hónapokban Európában. A mobilitás szempontjából hogy elősegítsük a mobilitást, a mozgásszabadságot nem csak az Európai Unión belül, hanem a szomszédos országokra nézve is, ugyanis ez mindkét félnek előnyös, az Európai Uniónak és a szomszédos országoknak is. Természetesen a kölcsönösség elvét tiszteletben tartva. Köszönöm. Többen jelentkeztek pótkérdésre, csak kettőt. Ne meg a szót. Mölcer úr és Vantis urak egymás után tehetik föl a pótkérdéseiket, és a miniszter úr akkor egyszerre válaszolhat rájuk. Először tehát Mölcer úré a szó. Miniszter úr, vajon a kezdeményezések során, amelyeket a tanács konszolóval kapcsolatban hoz, szerb piának az érdekeit is figyelembe veszik-e? A területi kérdéseket illetően is, hiszen a nyugat-balkán integráció szempontjából Koszovó kulcsfontosságú, ezért minden egyes lépésnél figyelemmel kell lenni erre az érzékenységre. Köszönöm, mondja az elnök, másik kérdező. Nagyra értékelem Spanyolország álláspontját a Koszovó függetlenségével kapcsolatban, annak el nem ismerésével kapcsolatban is. Ugyanakkor fontos, hogy a spanyol katonákat kivonják Koszovóból. Egy gazdasági válság közepén vagyunk, ezért tehető fel joggal a kérdés, vajon értelme van-e jogszerűe ez a jelenlét, vajon a katonák állomásosztatása mennyibe kerül, és Görögország álláspontja mi ezzel kapcsolatban? A nehéz gazdasági helyzet ellenére fenn kell tartanunk katonai jelenlétünket Koszovóban? Thank you, minister. Köszönöm, miniszter úr. Ami az első kérdést illeti, Szerbiával kapcsolatban természetesen Szerbia olyan ország, ami kétségkívül a Nyugat-Balkán legerősebb országa, amelyet feltétlenül figyelembe kell vennünk bármilyen politikában, ami európai perspektívával rendelkezik. Sőt, van egy nemrégiben kötött megállapodás a vízum liberalizációról, Szerbiával kötöttük ezt, valószínűleg erről tudnak önök is, és a társulási megállapodást sikerült, illetve az ezzel kapcsolatos eljárás sikerült folytatni, azzal kapcsolatban, hogy Szerbia egy adott időpontban csatlakozzék az Európai Unióhoz. Természetesen a közösségi szabályozás alkalmazását figyelembe kell venni, ezt a bizottság jelenleg vizsgálja, és megnézzük, hogy valóban lehetséges-e a csatlakozási tárgyalások megkezdése, hogyha a kopenhágai kritériumoknak is megfelelnek. Természetesen Szerbia egyértelmű súlya rendelkezik a régióban, és véleményünk szerint igenis rendelkezik európai perspektívával. Tulajdonképpen a tanács egyhangulag egyhangulag támogatta azt, hogy szüntessük meg a társulási megállapodás blokk, blokkádját. A második kérdéssel kapcsolatban pedig elmondanám, hogy én most a tanácsot képviselem, nem pedig egy konkrét országot. Ebben az esetben tehát Ha rendelkeznék most egy konkrét adattal, akkor válaszolhatnék a kérdésére. Ön említett egy számadatot, de azt hiszem, hogy ebben az esetben nem helyén való, hogy egy konkrét ország nevében nyilatkozzak, ugyanis most a tanács nevében nyilatkozom, amely 27 tagállamot képvisel. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, a választ. Lépjünk tovább. Következő kérdésünk, szerzője Higgins úr, tárgya pedig a trópusi esőerdő pusztítása. Miniszter úr, ha készen áll, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon is egyetért a tanács önnel, Higgins úr. Nagyon is egyetért azzal, hogy a mezőgazdaság és az erdőpusztítás olyan tényezők, amelyek a széndiokszid kibocsátásra kihatással vannak nem tudjuk egészen pontosan, hogy a két tényező közül melyik érinti jobban az éghajlatváltozást. Ez tulajdonképpen tudományos vitatárgyát kellene képezze, de minden esetre lépni kell mindkét területen párhuzamosan. És azt hiszem, hogy ez mindig is így volt, amikor fenntartható mezőgazdaságról volt szó, mind a két területen igyekeztünk előrelépni. Ez pedig a vidékfejlesztési politikára is kihatással volt a kap felülvizsgálatán belül, annak érdekében, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást erősítsük. És ahogyan tudják önök is, az európai politikában, egészen konkrétan a kapban egy nagyon fontos rész van, ugye ez, ami az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel foglalkozik. 2008-ban már a tanács a bizottság felvetéseit támogatta az erdőpusztulással kapcsolatban, és a bizottság azt vetette fel, hogy az erdőterület, amely folyamatosan posztul, ennek pusztulását 2008-ra 2030-ra állítsuk meg, és hogy 2020-ig pedig legalább 50%-kal csökkentsük az erdőpusztulást. Így módon tehát egy fenntartható erdőgazdálkodást lehet kialakítani. Egyértelműen az erdőgazdálkodás egy fontos részét képezi a spanyol elnökség prioritásainak, és itt pedig az Európai Uniónak az eszközeit kell alkalmaznunk. Ezek nem kötelező érvényűek, az erdőgazdálkodással kapcsolatosak például lehetővé teszik, hogy egy európai keretet hozzunk létre az illegálisan kivágott fa értékesítésének tiltásával kapcsolatban. Azonban a kopenhágai célok közül nem sikerült mindegyiket elérni, Jól lehet, ezzel együtt elismertük, hogy mennyire fontos leállítani a trópusi esőerdők pusztulásának megállítását. Ugyanakkor csökkenteni a széndiokszid kibocsátásokat. A konferencia egy döntést hozott meg az, ezzel kapcsolatban, hogy az erdőpusztulást csökkentsük, így módon a fejlődő országok kapacitásait erősítsük. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, miniszter úr, Higgins úr. Köszönöm, elnök asszony, és hadd kívánják a spanyol elnökségnek minden jót a munkájukhoz. Azt gondolom, hogy jó kezdetet láttunk. Vive l'Espagne! Nos, a trópusi erdők felhasználják, be, be, lekötik, megkötik a széndiokszid kibocsátást. Brazília tragédiája pedig az, hogy pusztul az amazonasi erdő, 4,1 millió négyzetkilométert pusztítottak el eddig, e, ezzel a széndiokszid e, lekötési kapacitás csökken, e, fajok tűnnek el, és ami pedig az agrártermelést illeti, nos, az agrártermelés színvonala nem felel meg az EU követelményeinek. Most akkor mit teszünk? Csak beszélünk, miniszter úr? Sí, señor Higgins. Higgins úr, azt szeretném önnek mondani, hogy nagyon egyetértünk gondolataival, észrevételeivel. A biodiverzitás témájában a spanyol elnökségnek az a célja, hogy elmélyítsük a környezetvédelem és a fenntartható használat szempontját a biodiverzitás szempontjából. Ez lesz az egyik fő szempontja az elnökségnek, ezért köszönöm az értékelését, amit a spanyol elnökség jó kezdetetről tett, és el kell mondanom, hogy a bizottságnak az az elképzelése, hogy az idei év elején egy zöld könyvet fog kiadni az erdők védelméről. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés lehet, és ebbe az irányba dolgozunk tovább, hogy reagáljunk azokra az jelenségekre, amelyek az említett régiókat károsítják. Vannak persze más elemek is, mint például az erdőtűzek által okozott károk. De biztos lehet abban, hogy fontos pillanat lesz ez az erdőpusztulás elleni küzdelemben. Ugyanis ez az orientáció, ez nagyon mélyen illeszkedik a biodiverzitással kapcsolatos stratégiába, illetve az Európai Unió ilyen irányú fellépéseibe. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sokakat érdekel ez a téma, sokan szeretnének kiegészítő kérdést feltenni, nos én döntök, hogy ki lesz az a kettő, aki beszélhet nevezetesen a az érkezési sorrendet veszem figyelembe, illetve azt, hogy kapott-e már szót Davis úrnak és Obermeyernek adom meg a szót. Eh, Davis úr kezdi, köszönöm, elnök eh, asszony. Nos, eh, szinte örülhetnénk, mert a Kopenhágai konferencia egyik kevés pozitív eredményei között az egyik az volt, hogy anyagilag hozzájárulnak majd a gazdag országok a trópusi esőerdők írtásának megállítása érdekében. E, tehát a spanyol elnökségnek az egyik célja, megerősítenie miniszter úr, hogy az lesz, hogy e, így fogunk eljárni, és elmondaná, hogy mennyi, mennyi pénzt szánunk arra, hogy megakadályozzuk a trópusi esőerdők írtását. Obermeier úr. Köszönöm, elnök asszony a CO2 kibocsátások csökkentési céljai eléréséhez tanúsítványokat ö, terjesztettünk be. Napvilágra került ugyanakkor, hogy visszaéltek szégyentelenül sokan a kibocsátás kereskedelem eszközeivel. Nyomoznak-e majd ezután, feltárják-e, hogy kik jártak így el, és milyen intézkedések születnek az ilyen csalások kiküszöbölésére? Thank you, minister. Köszönöm, miniszter úr, szó. Egyetértek az első észrevétellel, azt hiszem, hogy pontosan egybevág azzal, amit az előbbiekben mondtam. A trópusi elsőerdők pusztulását meg kell akadályoznunk a fejlődő országokban, ez egy alapvető fontosságú tényező, annak érdekében, hogy javítsuk a fejlődő országok saját kapacitásait, tehát ez az ő érdeküket is szolgálja, illetve egy részvételre van szükség tehát hogy a helyi lakosság kivegye a részét ebből a folyamatból, illetve megerősíteni a nemzeti erdő ellenőrzési rendszereket. Szerintem itt jelentős előrelépések történtek Kopenhágában. Az Európai Unió ebben az aspektusban, illetve az egyéb elemekben is, ami az éghajlatváltozást illeti, úttörő szerepet vállal. Azonban bírálni is lehetne az Európai Uniót Kopenhágával kapcsolatban, például abban, hogy sokkal inkább leelőzte az ott elérteket, ugyanis az Európai Unió sokkal többet akar, sokkal jobban el akarja mélyíteni ezeket a kérdéseket. és az önök által elmondottak szorosan kapcsolódnak az Európai Unió lépéseivel. Egy konkrét esetet is említett, természetesen ez szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan kell az éghajlatváltozás elleni küzdelem intézkedéseit érvényesíteni. Természetesen meg kell akadályozni, hogy egyes eszközökkel visszaéljenek, ez természetesen részét képezi bármilyen patológiának, ami az egyes intézkedésekre jellemző lehet, és nagyon szorosan figyelemmel kell azt kísérni. Köszönöm szépen. Most a következő kérdést került terítékre. Alwards képviselő a szerzője, európai szintű fellépés az Alzheimer kór elleni harc terén. A címe miniszter úr válaszolhat. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Tanács nagy jelentőséget tulajdonít az Alzheimer betegségnek, illetve általánosságban a neurodegeneratív betegségeknek. Kétség kívül ez a betegség az Európai Unióban, illetve a betegség leküzdése az Európai Unióban fontos cél kell legyen, hiszen e- a betegek száma egyre növekszik és 75 éves kortól pedig 5 évenként megkettőződik a betegek száma. Az Eurostat szerint az Európai Unióban 95 és 2050 között kétszeresére fog nőni az Alzheimer-es betegek száma. Liam Award úrnak következőt válaszolnám, két aspektusa van a kérdésének egy kísérleti projektről van szó a neurodegeneratív betegséggel kapcsolatban. Természetesen ez már felmerült ebben a formában az önök által ismert programban is, ami a spanyol elnökség programja, ezt önök is ismerik, főként az Alzheimer betegségre vonatkozóan, és a bizottság is egy javaslatot terjesztett be, ezt pedig a decemberi tanácsülés következtetéseiben fogadtuk el, illetve a tanács figyelembe vette azt is, hogy az Európai Parlament milyen állásfoglalást hozott ebben a kísérleti intézkedésben. Ami pedig a koordinációt illeti, az Európai Cselekvés koordinációját, az Európai Tanács egyetért természetesen azzal, hogy együtt kell működni európai szinten a betegség elleni küzdelemben, főként azért, mert csökkenteni kell azokat a terheket, amelyek a betegeket és a családtagjaikat érintik. Ugyanis ne felejtsük el, hogy minden egyes betegségben szenvedő mellett három családtagját is érinti nagyon komolyan ez a probléma. Úgyhogy európai szintű együttműködésre van szükség. A közös jelentésben amely a szociális védelemre, a szociális inklúzióra vonatkozik. Ezt a tanács 2008-ban fogadta el. Itt a tagállamok kötelességet vállaltak arra, hogy nagy minőségű szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítják, a hivatalos és nem hivatalos gondozási módokat, az állami és magánellátást kombinálva. Például egy bentlakásos vagy közösségi ellátás az sokkal jobb minőségűnek tekinthető, mint például egy intézményi ellátás. Az Európai Bizottság ilyen jellegű iránymutatásokat kívánt eszközölni. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, Elverd úr, a pót kérdés joga. Köszönöm, miniszter asszony, elnök asszony, köszönöm, miniszter úr, hogy helyesen rámutatott az Európai Európai Unió 2010-re megduplázódik a demenciában szenvedők száma Európában. Ezért helyén való, hogy a tagállami kormányok konkrétan foglalkoznak ezen betegek igényeivel, és ellátást biztosítanak. Jelenleg sok Európai Uniós tagállamnak azonban nincs megfelelő terve a nemzeti cselekvési tervekre vonatkozóan, stratégiára vonatkozóan. Kérdésem azt tehát miniszterről, hogy a tanács konkrétan hogyan kívánja támogatni a tagállamokat abban, hogy a demencia, a demencia az időskori idegrendszeri leépülés az egészségügyi prioritást kapjon. Ja. Elnök miniszter úr, önél szó. Bien, eh, lo que nosotros planteamos... A spanyol elnökségben a következőt vetettük fel, hogy előre mozdítsunk egy olyan irányelvet, amelyet kulcsfontosságúnak tartunk mégpedig a modern terápiákkal kapcsolatban, illetve a krónikus betegségekkel kapcsolatos ellátásban, illetve nem fertőző betegségekre gondolok itt elsősorban. Ez pedig szorosan együtt kell járjon azzal, hogy lehetőséget biztosítunk a betegek ellátása minőségének, és ott van az úgynevezett magas szintű közegészségügyi csoport. Segíteni kell tehát. Nagyon gyakran az Európai Uniónak persze nincsen megfelelő hatásköre arra, hogy ezt megtegye, de koordináljon, együttműködjön, szinergiákat alakítson ki a tagállamok cselekvéseivel kapcsolatban ami az ilyen neurodegeneratív betegségeket illeti, egészen konkrétan az Alzheimer-kort. És természetesen segítenünk kell indirekt módon. Tény, hogy a tagállamok azok, amelyek a közvetlenebb segítségnyújtásért felelősek, például a családokkal kapcsolatban, a civil szervezetekkel kapcsolatban, jól lehet az európai egészségügyi program keretében bizonyos forrásokhoz hozzá lehet férni egyes civil szervezetek segítségével. Ez is érdekes lehet egyébként. A családokat nagyon közelről érinti ez a probléma, és nagyon függnek az Alzheimer kór alakulásától, illetve egyéb neurodegeneratív betegségektől. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen a választ. Két pót kérdésre rendkeztek, Higgins úr és Tikau asszony. Higgins úré az első kérdés joga. Köszönöm, elnök asszony, és eh, szeretném megköszönni a tanácsnak a választ. Eh, mi a Mit gondol az Alzheimer betegek kényszeretetéséről, amely Írországban és Nagy-Britanniában egy elterjedt megoldás, máshol nem tudom, hogy használják-e, így gyakorlatilag egy csövön keresztül etetik ezeket az embereket, és azzal igazolják, hogy megfelelő mennyiségű élelmiszert juttatnak be a szervezetükbe olyan embereknek, akik egyébként a demencia miatt esetleg elutasítanák az étkezést. Szerintem ez egy nagyon bizarr dolog. Köszönöm, Higgins úr, Tika asszony Köszönöm szépen, elnök asszony. A neurodegeneratív betegségek nagyon sok emberre vannak hatással, nagyon sok embert érintenek. Sajnálatos módon hazámban nincsenek megfelelő létesítmények, berendezések ezen betegség megfelelő diagnózisához sem, meg különösképpen az ellátáshoz nincsenek. Támogatná európai kezelési központok létrehozását, ahol nagyobb számú beteget tudnának ellátni, és kutatás is folyna e konkrét területen a, a jövőbeli gyógyításhoz. Köszönöm, miniszter úr válaszolhat. Bien, eh, señora president. Elnök asszony, el kell mondjam, hogy ez a két felvetés, amit az imént hallhattam a két képviselőtől, ezekkel kapcsolatban természetesen egy tudományos véleményre van szükség. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban az Európai Unióban létrejöttek csoportok, kezdeményezések, amelyek a megfelelő helyszínei annak, hogy ezeken a javaslatokon tovább dolgozzunk. Például egy kísérleti program, amely a neurodegeneratív betegségekkel kapcsolatos, főként az Alzheimer korral. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság egy javaslatot tett, és egy ajánlást fog tenni a tanácsnak. Jelen pillanatban ez már folyamatban van. Talán tudják, és ezt említettem egyébként, hogy van egy magas szintű csoport, ami a közös programozással foglalkozik. Ezen krónikus és nem fertőző betegségekkel kapcsolatban és ez pedig nagyon szorosan figyelemmel kíséri a kísérleti kezdeményezést, hogy meghatározzanak konkrét témákat, illetve lehetővé tegyék a döntéshozatalt, sokkal konkrétabb döntések meghozatalát, ahogyan önök is javasolták hozzászólásaikban. Azt hiszem, hogy az a megfelelő helyszín, ahol ezekkel a témákkal foglalkozni kell, jelen pillanatig a magas szintű csoport egy kutatási stratégián dolgozik. 24 ország vesz ebben részt. Jelen pillanatban állapítják meg az igazgatási struktúrákat, illetve a munkatervet. A csoport következő lépéseiről ebben a hónapban fogják tájékoztatni a spanyol elnökséget, és azután tudunk majd csak konkrétabban reagálni a felvetéseikre. Szerintem egyébként az a, az a magas szintű csoport a megfelelő helyszín arra, hogy későbbi döntéseket előkészítsen. Köszönöm. Thank you, minister. Köszönöm, miniszter úr. Belátom, hogy Higgins urat nem elégíti ki ez a válasz. Fontos kérdés ez, és külön foglalkozni kell vele majd. Most azonban lépjünk tovább. A következő kérdés Dezir úrtól érkezett. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása a címe a tárgya. Miniszter úr, hogyha készen áll, akkor vágjon neki a válasznak. Tengo que referirme a la conferencia sobre szeretnék utalni a vállalatok társadalmi felelősség vállalásáról szóló konferenciára, Stockholmban rendszer, rendezték meg. November 10-11-én a svéd elnökség szervezte meg ezt a konferenciát, illetve az akkori még jövőbeli spanyol elnökség egyetértettek abban, hogy az Európai Uniónak vezető szerepet kell vállalnia és példaként szolgálnia a szóban forgó témával kapcsolatban, amit Dezir úr vetett fel kérdésében a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, a korrupció elleni küzdelem, környezetvédelem, az emberi méltóság megvéde, megvédése a munkahelyen. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy az Európai Unió a fejlesztéshez való legink, legnagyobb mértékben hozzájáruló intézmény, úgyhogy ez a megfelelő hely arra, hogy ilyen vezető szerepet vállaljunk. A szociális felelősségvállalás, társadalmi felelősségvállalás három összetevővel rendelkezik. Ez az úgynevezett Protect, Respect, Remedy, védeni, tiszteletben tartani, helyreállítani. Az államnak védenie kell, itt jogszabályokra van szükség, az emberi jogok megsértésének szankcionálására, ezen emberi jogok tiszteletben tartására is nagy felelőssége van a vállalatoknak, illetve arra vonatkozóan is, hogy a megsértett jogokat, jogok esetében jogorvoslatot lehessen alkalmazni. Azt hiszem, hogy most már egy fontosabb eszközzel rendelkezünk, ez pedig az alapjogok kartája. Ez már jogilag kötelező érvényű, és hozzájárul ahhoz, hogy most először európai szinten is megvalósuljon ez a védelem, illetve tiszteletben tartás a társadalmi felelősségvállalás témakörében. Nagyon fontos, hogy valamennyi érdekelt felet bevonjunk, a a szakszervezetekkel, tagállamokkal, KKV-kkel is tárgyalnunk kell, hogy ezt a trilógiát, ezt a három pontot, a Protect, Respect, Remedy pontokat érvényesítsük. A spanyol elnökség pedig Palma de Mallorcán márciusban egy konferenciát fog tartani, amely a társadalmi felelősségvállalás intézményesítését helyezte középpontjába. A konferencián meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen eszközökkel rendelkezhetünk az Európai Unióban, a tagállamokban, főként pedig egy olyan kérdéssel kapcsolatban, amire a spanyol elnökség bemutatásánál is utaltak, ez a 2020-as Európai uniós stratégia. Nagyon köszönöm. Thank you, Minister. Köszönöm, eh, miniszter úr, Dezír úr kap szó. Merci, monsieur ministre. Köszönöm, eh, elnök asszony, és köszönöm a miniszter úrnak a válaszát. Eh, Gratulálok a majorkai konferencia kezdeményezéshez, amely ugye majd követi a stokholmi konferenciát, illetve annak az ügyeit karolja fel. Nem csak az Európán belüli magatartásáról van szó a vállalatainknak. A probléma egy része abból fakad, hogy különböző a jogi személyisége ezeknek a cégeknek, tehát a jogi helyzete rá lehetne bírni az anyavállalatokat arra, hogy a leányvállalataik is betartsák a munkások jogait, a munkavállalók jogait, illetve a e, környezetvédelmi szabályokat. Mi értelme van a vállalati e, társadalmi felelősségvállalásnak, ha a Európán kívül máshogy járnak el a cégeink? Köszönöm, miniszter úr válaszolhat. Nos, azt gondolom, hogy valóban az Európai Uniónak meg kell könnyítenie a legjobb gyakorlatok cseréjét Európán keresztül, hogy ebből fakadhassanak azok a javaslatok, amelyek a helyzetet javítják. Figyelembe kell venni, hogy a társadalmi felelősségvállalás rendelkezik egy olyan résszel, ami jogilag kötelező érvényű, ez az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozik, de természetesen rendelkezik egy önkéntes részsel is, önkéntes gyakorlatokkal. Ezért tartom fontosnak, hogy létrejöjjenek fórumok európai szinten, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak. Néhány ilyen kezdeményezés már folyamatban van. Például a magas szintű csoport, a tagállamok magas szintű csoportja hat havonta találkozik, hogy megosszák tapasztalataikat a vállalati felelősségvállalás tekintetében. Ezen kívül pedig úgy gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági válságban ez még fontosabb, hogy ilyen irányba dolgozzunk és hogy a versenyképesség a környezetvédelem terén, illetve a szociális befogadás területén is dolgozzunk, pontosan egy olyan évben, a 2010-es évben, amely a szegénység elleni küzdelem éve. Azt hiszem, hogy ez kell legyen a kiinduló pont, és pontosan itt kell úttörőnek lennünk, ezeken a fórumokon, ezen kell dolgoznunk, annak érdekében, hogy valamennyi érintett fél részt vegyen egy olyan párbeszédben, amelyből intézkedéseknek kell fakadniuk. Először párbeszéddel kell foglalkoznunk, Gyakorlatilag ilyen tevékenység korábban még nem volt. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, miniszter több pótkérés kérdésre érkezett jelentkező. Kósa úr és Martin úr kapnak szót. Kósa úr az első kérdés joga. Köszönöm szépen a szót. Üdvözölni szeretném a miniszter urat, illetve egy kijelentését, hogy a jó példákat szeretnék kiemelni. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió egy súlyosan öregedő társadalom, és a vállalatoknak van felelősségük abban hogy a rokkantnyugdjba távozó emberek egészségi állapota megőrződjön. tervezi a tanács hogy szorgalmazza a vállalatokat hogy a nyugdjba vonuló emberek szakértelmét a civil szektorban hasznosthassák tehát hogy aktvak maradjanak és ne ne álljanak le tulajdonképpen a nyugdjba menetel után. you. Köszönöm a szót. Az ön által említett kérdés nagyon régóta foglalkoztat engem. És nagyon sok dolog, amit elmondtak, már 15 éve elmond, elmondhattuk volna, elmondhatták volna már. Konkrét kérdésem is volna. Egyetérte velem abban, hogy a megfelelő végrehajtása és végrehajtása a felelősségvállalásnak ösztönzőket, meg szankciókat is magával kell hozzon. El tudja elképzelni, hogy a naming és shaming rámutatok és szégyenbe hozom rendszerét bevezessék, és ez mozgásba hozná ön szerint ezt a vállalati felelősségváltozást. És azt is el tudja elképzelni, hogy egyes termékekre ráírják, hogy a gyártó cég betartotta-e vagy sem, vagy akár sértette a felelősségvállalás szabályai ellen annyiféle címkézést teszünk rá a termékekre, miért ne lehetne az ilyen szociális társadalmi jelentőségűeket is ráírni? De. Elnök, köszönöm, miniszter úr. Bueno, yo estoy de acuerdo con... Egyetértek az első hozzászólással, azzal kapcsolatban valóban úgy gondolom, hogy ez a párbeszéd lényegét képezi, amit én is említettem, az Európai Unió szintű párbeszédet a tagállamokkal, a szakszervezetekkel, a vállalatokkal, a civil szervezetekkel, valamennyi érdekelt féllel, illetve az ön által említett személyek helyzetét javítandó, ez alapvető fontosságú. Azt hiszem, hogy most elérkezett az a pillanat, hogy elgondolkozunk erről, főként pedig, ahogyan ön is rámutatott, fontos pillanat ez, hogy elgondolkozzunk a hallottakon, de úgy gondolom, hogy egy globális, teljes megközelítésben kell kezelnünk ezt a kérdést. Valószínűleg most először fogunk ezzel nagyon határozott módon foglalkozni a magas szintű csoporton keresztül, illetve a már említett márciusi konferencián keresztül. Azt hiszem, hogy pontos, pontosan onnan kell kiinduljanak a jó ötletek, és ez a legjobb forma arra, hogy elérjük céljainkat. Nagyon gyakran az ösztönzés a megfelelő út, nagyon gyakran pedig maga a szankció. Nem mindig a szankció a legjobb módszer. Meg kell vizsgálni tehát ezt, úgy gondolom, hogy egy integrált megközelítésre kell összpontosítani, és olyan intézkedésekre, amelyek nem egyéni jellegűek hanem egy végre integrált megközelítést kell alkalmazni a társadalmi felelősségvállalás témakörében. Köszönöm szépen, elnök azt. Thank you very much. Én is köszönöm. Miniszter úr, most a következő kérdés kerül terítékre, melynek szerzője Martin úr, és az uniós pénzügyi felügyeletről szól. Miniszter úr, kérem ragadja magához a szót. Köszönöm, elnök asszony. Mártin úr. Nos, azt hiszem, hogy az Európai Unió ebben az esetben minden bizonyal szükség volt erre egyébként, hogy a súlyos válsággal kapcsolatban ezt megtegyük. Tehát szembe kell nézzen a valódi európai szintű pénzügyi felügyelettel. Ezt pedig két dimenzióban teszi meg. Ezek egyébként a pénzügyi felügyeletről szóló irányelvekben is szerepel. Ezt a tavalyi év során terjesztette be a bizottság, ehhez azonban a tanács és a parlament beleegyezésére is szükség lesz. Arra törekszünk a spanyol elnökségben, hogy ezt a megállapodást tető alá hozzuk. A legfontosabb partnerünk ebben a parlament lesz. Először is a makroprudenciális felügyeletre gondolok, a megfelelő európai szerve segítségével, ami fontos válságokat előzhet meg, garantálja a pénzügyi zavarokat, a pénzpiacon bekövetkezett zavarokat, és a mikroprudenciális intézkedésekre utalt, azt hiszem elsősorban Mártin úr a kérdésében. Ez a három európai hatóság, a bankrendszerrel kapcsolatban, a biztosításokkal és a részvényekkel kapcsolatban. Ez a felügyelet pedig, ennek a felügyeletnek az a célja, hogy részleteiben megvizsgálja a felügyeletet, a felügyelet lehetőségét az egyes pénzintézetekben és ezen intézmények, intézetek ügyfeleit védje. A tanács, ahogyan mondtam, már jóvá hagyott egy közös álláspontot ezzel kapcsolatban. Először is a tavalyi tanácsülés során, októberben hagyták jóvá egyébként, politikai bizalmat szavaztak a makro megoldásnak, és aztán pedig decemberben a mikro megoldásnak és a teljes jogalkotási csomagnak. Ahogyan mondtam, ez együtt döntés tárgyát képezi, a parlamentnek kell megállapodnia a tanácssal együtt. Szeretnénk, hogyha az irányelveket jóvá hagynák, ha lehetséges, a spanyol elnökség ideje alatt, de feltétlenül működjenek 2010 végére. Ez a célja a tanácsnak. Következésképpen úgy gondoljuk, illetve azt reméljük, hogy az Európai Parlament egy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk, hogy ezt a fontos előrelépést megtegyük. Úgy hiszem, hogy ez valóban történelmi jelentőségű, és olyan iránymutatásokra, orientációkra utal, ami, amelyek Európai Unión kívül is már megtörténtek a G20-ban, az Egyesült Államokban például, és így elkerüljük, hogy egy későbbi válság törhessen ki, a jelenlegihez hasonló pénzügyi válság, ami egyes pénzügyi vezetők felelőtlenségéből fakad. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Martin úr él szó. Ja, thank you. Köszönöm, miniszter úr, a válaszát. A makrogazdaságról beszélt, meg a biztonsági, taná- biztonsági bordról. Biztosan is tudja, hogy kérdéses az, hogy mekkora lesz ez a tanács, vagy ez a testület, vajon az európai arányok alapján áll -e majd össze a tagsága, és talán ön is tudja, hogy ha túl nagy, akkor nem túl hatékonyan tud majd működni. Ez egy kockázat. A másik pedig, hogy mennyiben biztosítható a függetlensége ennek a testületnek. Vajon a spanyol elnökség tovább viszi-e ezt az ügyet, megpróbálja erősíteni a, a függetlenségét ennek a testületnek, és megfelelően a testület méreteit is kiigazítja oly módon, hogy észszerű, értelmes munkát tudjon kifejteni ez a testület majd. Thank you. Elnök, köszönöm, miniszter úr. Bueno, yo creo que hay una propuesta que se ha hecho por parte... Nos, azt gondolom, hogy a bizottság már megtette a javaslatát, és erről megállapodás is született a tanácsban. Nem volt könnyű. A svéd elnökség és a bizottság nagyon keményen megküzdöttek ezért a megegyezésért az ECOFIN-ben, és utána pedig letették ezt a javaslatot az Európai Parlament asztalára, mint ahogy az általában lenni szokott. Itt kell majd a két félnek megállapodásra jutni. A konszenzus van a tanácsban, és majd meglátjuk, hogy itt az Európai Parlamentben sikerül-e egy konszenzust kialakítani azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amit ön elmondott. Mi nyitottak vagyunk a vitára, és biztos vagyok benne, hogy megállapodásra fogunk jutni, mert nagyon fontos, hogy a két törvényhozó ága az Európai Uniónak megállapodjon. Köszönöm, miniszter. Köszönöm, miniszter úr. Pótkérdések sorát kaptuk ahogy szoktam, úgy osztom ki a lehetőséget, hogy aki még nem kapott szót, az kapjon. Kelly úr és Suantes urak kaptak így most szót, Kelly úr először a szó. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy a javasolt pénzügyi felügyeletrendszer része nek tekinti -e a spanyol elnökség azon javaslatokat, amelyek a best practice-eket tartalmazza, a bankok vezetőinek fizetését meghatározva, a plafonját meghatározva, és belátja-e, hogy e, e kifizetési kultúra hiányosságai vittek bennünket olyan mocsárba, ahol most vagyunk a pénzügyi válság kapcsán. Én meg azt szeretném megkérdezni, hogy vajon a pénzügyi felügyelet kapcsolatba hozható-e a hedge fundok ellenőrzi e ezeket a törekvéseket, amelynek kárvalatjai az EU állampolgárok, haszonélvezői pedig a londoni City bankárai. Vajon figyelemmel lesz-e a felügyelet erre a kérdése? Görögországban például hatalmas károkat okozott mindez, és a hitelképessége sok államnak, Görögországnak is megszenvedte a válságot. Hogyan lehet az Európai Uniós gazdaságait megfédeni a hedge fundok vezetőinek profit éjségétől, amely alássa a gazdaságokat. Thank you very much. Köszönöm. Miniszter úr válaszolhat. Bueno, yo creo que sí que es posible perfectamente el... Nos, azt gondolom, hogy hogy a legjobb gyakorlatok cseréje utat nyerjen, teret nyerjen. Jelenleg ugye zajlik a vita a pénzügyi intézmények felügyeleti szervezeteiről, és ebben ki fogunk térni ebben a vitában azokra a dolgokra is, amiket önök itt most elmondtak. Úgy gondolom, hogy a második felszólaló által említett javaslat megint csak oda tartozik az irányelvekhez, és ezekről majd szó lesz, erről majd szó lesz az Európai Parlamentben, különös tekintettel a hedgefundokról szóló eh, rendeletre. Megint egy olyan dologról van szó, amelyet valami fajta felügyelet alá kell vonni. A tanács elnökségének részéről említettük már az adóparadicsomok felszámolását a mai nap folyamán, és ez megint csak része lehet annak a vitának, amely az elkövetkezendő hónapokban a parlamentben fog eh, lezajlani. Eh, az Európai Tanács pedig eh, egy teljes felülvizsgálatát és reformját szeretné elérni, egy mélységbeli reformját az európai pénzügyi felügyeleti rendszereknek, minden olyasmit figyelembe véve, amit itt önök most elmondtak. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ugorjunk tovább. Kraca asszony kérdésére, mely a görögország gazdasági helyzetet vizsgálja, és az eurózóna övezet szerepét mindebben. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió szerződésekben van egy egyértelmű hatáskörmegosztás. A gazdasági politikák a tagállamok gazdaságpolitikái alapvető fontosságúak az Európai Unió szempontjából, ugyanakkor viszont a költségvetések, a nemzeti költségvetések a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Tehát az Európai Unió 16 tagállamában van egységes valuta, Ugyanakkor viszont az látható, hogy ez terjedni fog, hiszen a monetáris unió elképzelése alapvető célkitűzésként jelenik meg a szerződésekben. Természetesen a szabályokat betartják a tagállamok költségvetéseikkel kapcsolatban. Ez ugyanis érinti a teljes monetáris rendszert az Európai Unióban, például a túlzott államháztartási deficitet el kell kerülni. Ez ugyanis alapvető fontosságú a gazdaság és monetáris unió működése szempontjából. És el kell ismernünk, ez monetáris unió, nem csak gazdasági unió. Ebből fakad a stabilitási paktum, és a 123-as cikkben például tiltják az EKB által nyújtandó hiteleket olyan országokba, illetve olyan országok nemzeti bankjainak, amelyek euróval rendelkeznek. Sem az Unió, sem pedig a tagállamok nem reagálhatnak más tagállam kormányai által meghozott döntésekre. A tanács kifejezte, hogy valamennyi tagállamnak figyelembe kell venni ezeket a szempontokat, illetve a Maastrichti kritériumokat, és Görögországot is arra biztatjuk, hogy a hibákat javítsa ki, és hogy megtartsa a gazdasági és pénzügyi rendszer szilárdságát. Emlékeztetni kell arra, hogy a túlzott deficitnél a gazdasági politika kiigazítására lehet szükség. Görögország helyzetét vitatni fogja a tanács valószínűleg februárban, és nagyon valószínű, hogy a bizottság kezdeményezési jogától függően ajánlásokat fognak elfogadni. És stratégiák születhetnek, ugyanis az Európai Unió így módon tudja kifejezni, hogy szerepet vállal ezekben a helyzetekben, amikor egyes tagállamok nagyon nehéz körülmények között élnek. Kratza. Kratza asszony, ha kíván, kérdezzem. Köszönöm, elnök asszony. Megvárom, míg a miniszter úr felveszi a fejhallgatóját. Nos tehát, köszönöm miniszter úr válaszát. A megfelelő szerződési cikkekre utalt a túlzott deficit eljárására vonatkozóan. Az Európai Parlament ismeri, meg a képviselők ismerik ezt a cikket, de ugyanakkor Zapatero úr az eurozónán belüli szolidaritásról beszélt, különösen olyan államokkal szembeni szolidaritásról, amelyek pénzügyi nehézségekkel küzdködnek. Van-e olyan terv a spanyol elnökség részéről, hogy erőteljesebben koordináljanak a központ, a központi bank meg a tagállamok között, vagy egy erőteljesebb adópolitikai koordinációt terveznek-e? hogy elkerüljék a, a, az adódömping, meg a társadalmi dömping jelent, jelenségeit, amely a tagállamok némelyikében érzékelhető. Foglalkoznak -e ezekkel a fogalmakkal? Mit ér Zapatero úr voltak éppen a szolidaritás alatt az euróvezetben? Okay. Köszönöm, miniszter úr. Bueno, la Unión Europea es... Az Európai Unió olyan régiója világnak, ahol a szolidaritás látható módon valósul meg. Például Görögország esetében, vagy Kadám esetében, Spanyolország esetében. Nagy szolidaritást tapasztalhatunk az Európai Unió részéről, az európai alapokon keresztül, a strukturális alapokon keresztül. Ezek a szolidaritási politika alapvető elemei, és ezek pedig folytatódni fognak. A világ más helyzeteihez nem hasonlítható ez. Ennek köszönhetően fejlődés volt, számos országban piacok nyíltak meg, és jelentős forrásokat fordítottunk egyes országok modernizálására. Ezek olyan pénzalapok, amelyeket természetesen jól kell felhasználni, és az Európai Unió részéről ellenőrzés valósul meg, ez teljesen logikus. Tehát igenis van szolidaritás. És a szolidaritásnak egy nagyon tiszta formája az, amit a szerződésben is olvashatunk. Ön utalt a szerződésre, a szerződés pedig megállapítja a tagállamok azon kötelességét, hogy gazdaságpolitikáikat, szociális politikáikat, munkapolitikájukat koordinálják. Az ötös cikk egyértelműen ezt kimondja. És természetesen ott is kifejeződik az Európai Unió szolidaritása a közös célkitűzés elfogadással, hogy egy olyan gazdaságpolitikánk legyen, amely koordinált jellegű. Nagyon sok probléma merül fel egyes országokban a válság következtében, azonban ezek ilyen intenzit, ilyen intenzitással nem valósultak volna meg, hogyha hamarabb létrejön a monetáris unió, illetve a gazdasági unió. A monetáris unió létrejött, de a gazdasági unió megakadt. Úgyhogy pontosan erre van szükség. És ezt javasolja a szerződés is. Az Európai Stratégia, 2020-as Európai Stratégia oktatási befektetésekkel, munkaspecializációval, éghajlatváltozás elleni küzdelemmel, szintén szolidaritási elemek. Ott is megjelenik a szolidaritás nagyon jelentős módon egy olyan Európai Unióban, ami a lehető legegységesebb, de ez természetesen nem akadályozza meg, hogy a szerződés logikus módon megkövetelje a felelősséget a tagállamok részéről saját eladósodottságuk szintjével kapcsolatban, illetve a felvett hitelekkel kapcsolatban. De egy szociális politika, strukturális politika, regionális politika piacáról beszélhetünk, ami kétségkívül a szolidaritás kontextusát jelenti ez a megfelelő kontextus a szolidaritási politika szempontjából. Köszönöm, miniszter úr. Zamka úr visszatérne erre a kérdésre? zadać e, jednak pytanie, bo pan, panie Nos, azért akarok most egy kérdést feltenni, mert e, ön miniszter úr említette ezt a szomorú helyzetet Görögországban. És azt mondta, hogy februárban beszélik ezt majd meg. Nos, ez egy tényleg nagyon komoly belső válság Görögországban, de azt is tudjuk, hogy más országokra is kihatással lehet. A kérdésem az, hogy a bizottságon és tanácson belüli vitákon kívül nem kellene bevonni az Európai Központi Bankot is, mert komoly hatásköreik vannak nekik is. Köszönöm, miniszter úr. Bueno, eh, yo creo que cada... Azt hiszem, hogy valamennyi szerv rendelkezik saját területtel, munkaterülettel, ez az egyik legfontosabb jellemzője a gazdaság és monetáris uniónak és ez ad neki hitelességet is. Tény, hogy a tanács februárban foglalkozik Görögország helyzetével, pontosan azért, mert egy Európai Uniós tagállamról van szó, és az ő helyzete mindannyiunkat érint, nyilván mindannyiunkat érint, ami más országokban történik, uniós tagállamokban, egy olyan területen, ahol egységes piac van, és egy valutát használnak az országok. Természetesen a szerződés által megállapított határokat tiszteletbe kell tartani. A költségvetési stabilitásról fogunk vitát folytatni, és ajánlásokat fogalmazhatunk meg Görögország felé. Kétség kívül ennek előnyei lesznek. Az Európai Központi Banknak is megvannak a saját feladatai a szerződésben a stabilitás szempontjából, pénzügyi stabilitás szempontjából, illetve árstabilitás szempontjából, de nyilván a függetlenségi pozíciót meg kell őriznie. Az Európai Központi Bank függetlensége alapelve az Európai Uniónak, ami lehetővé teszi, hogy gazdaság és pénzügyi helyzetünk, illetve a valutánk, az euró hiteles legyen. A függetlenség kritériumát tehát tiszteletbe kell tartani, ugyanis ez alapvető jelentősége a gazdasági és monetáris uniónak, amit néhány évvel ezelőtt hagytunk jóvá az EU-ban. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, miniszter úr, a választ. Köszönöm részvételét a spanyol elnökség, önök elnökségének első szóbeli kérdés órájában. Az időhiányában nem megválaszolt kérdésekre írásban érkezik majd válasz, most pedig felfüggesztem az ülést este 9 óráig. Köszönöm a részvételüket.